Good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlök tehát mindenkit az itt reülésön. Kolegy, kolegyně, samozrejme tlumočníky, kteří jsou nám velmi nápomocní. V prvé řadě bych chtěl... Üdvözlöm a résztvevőket, és kezdjük is a munkát. Szártori asszony nevében elnézést kérek. Megkért, hogy a bevezető szakaszra én ugorjak be helyette. Ez számomra újdonság. Most a cseh és az olasz nyelv között váltunk majd, úgyhogy valódi nemzetközi ülés lesz a mai. Az egyik legutolsó ülésünk, sőt, talán a legeslegutolsó ebben a ciklusban. Ez is kivételessé teszi. Az első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása, valamennyien megkapták a napi rendet, és amennyiben nincsenek észrevételek, a napi rendet elfogadottnak vehetjük. Következik az elnöki közlemények csoportja. Van néhány bejelenteni valom, főképp szakmai technikaiak. Tájékoztatni szeretném önöket néhány pontban. Először is. Egy kicsit megváltozott az elfogadott napi rendünk, mert a holnap délutáni ülésünket lemondtuk, tehát március 18-án holnap délután a szakbizottságunk nem tart ülést. Aztán a következő bejelenteni való új szavazási szabályaink vannak, amelyek február 10-től léptek érvénybe. És a mai, illetve holnap ülésünkön is ezek irányadók. Tehát a holnapi szavazást már az új szabályok szerint bonyolítjuk. A végszavazások, illetve az állásfoglalásra irányuló Um, szavazások mind név szerintiek lesznek. Tehát név szerint, illetve elektronikus szavazásokat tartunk majd ebben a tárgykörben. Ennyit az új szabályokról. A végszavazásokat holnap már elektronikusan tartjuk kivétel nélkül. Még egy bejelenteni valom. Tájékoztatom önöket arról, hogy itt az ülés után ne hagyjanak maguk mögött semmiféle személyes tárgyat, mert egy Másik ülés következik. Nehogy itt hagyjanak valamit, amit holnapra szánnak holnap ülésre. Végül pedig holnap 10 órakor, tehát a szavazás előtt közvetlenül fényképezkedés lesz az ITRE fényképalbuma számára. Egy történelmi fotó készül, ami igazolja, hogy itt voltunk elvégeztük a munkánkat, tehát egy csoportfényképet csinálnak rólunk. és az érdeklődők számára egyéni fényképezkedési lehetőség is lesz. Engem így tájékoztattak. Kvadrász úr éppen most tájékoztat arról, hogy készüljenek fel a fényképezkedésre. A hölgyek ezt természetesnek szokták venni, az urat talán kevésbé, tehát kérem, hogy készüljenek fel, illetve hozzák a mosolyt is magukkal. A harmadik napi rendi pontunk a legutóbbi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Konkrétabban január 22-23-a, illetve február 12-13-a az üléseinknek az időpontja. Ezeket a jegyzőkönyveket a dokumentációval együtt kiosztottuk. És hogyha nincs észrevételük, illetve kiegészítő javaslatuk, akkor elfogadottnak veszem a jegyzőkönyveket. És változatlan formában bekerülnek a nyilvántartásba. Ennyit a technikai szakmai bejelenteni valókról, és most a negyedik bejelenteni valóról szólnék, illetve az első tényleges napi rendi pontunk ez, a nukleáris biztonságról szóló irányelv módosítása következik. 215 módosító indítványt terjesztettek az eddigiekben elő, és 17 témakörben készült kompromisszumos módosító erre a vitára egy óra áll a rendelkezésünkre terv szerint, úgyhogy Romana Jordan előadónak adom át a szót, hogy kellő tempóban meg tudjuk fontolni ezeket a kérdésköröket. Óriási a módosítóknak a száma, viszonylag rövid az idő, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, ahogy ön is említette, 215 módosító indítvány került előterjesztésre. Széles témakört, illetve kérdéskört felölelve. Mindjárt előre is bocsátanám, hogy meglehetősen jó, sőt, nagyon jó munka légkör kapcsolat alakult ki az árnyék előadókkal. Tehát sikerült kidolgoznunk hét kompromisszumos módosítót. Remélem, hogy mindenki számára megoldást jelentenek ezek a kompromisszumok. Bekerültek a fontos szempontok, persze ki is maradtak a kompromisszum jellege szerint. Én úgy értékelem a helyzetet, hogy sikerült egy hatékony és eredményes együttműködési módszert kidolgoznunk a nukleáris biztonságról szóló irányelv módosítása érdekében. Az a kompromisszum arról szól, hogy az észszerűen elérhető, a kifejezésről szól, a reasonably practicable volt a korábbi változat, általában ez szokott a nukleáris biztonság témakörében a terminus technikus lenni, de mi ezt működőképesebbnek gondoltuk. Aztán a kettes kompromisszum az átláthatóság témakörét fedi le. Ennek keretében időbeni tájékoztatást, illetve haladéktalan tájékoztatást dolgoztunk ki a nagy közönség számára, a közvélemény számára. És az is szerepel ebben, hogy minden lényegi információt meg kell, hogy kapjon a közvélemény a helyszín kiválasztásától kezdve egészen az átadásig, és az Orhus egyezmény értelmében, amelyet az Európai Unió ratifikált. Az Eurotomról tudunk, de az Orhuszi egyezményt is fontosnak tartjuk ebben a témában. Aztán a 3-as és 4-es kompromisszum a biztonsági célkitűzéseket taglalja. Itt pontosítottuk a szóhasználatot. Ezek nagyjából szakmai részletnek minősíthetők. Az ötös kompromisszum lényege a rendszeres biztonsági felülvizsgálat az engedélyesek részéről. A felülvizsgálatot már az eddigi nukleáris biztonsági irányelv is előírta. Annyiban egészítettük ki, hogy az intézkedések, amelyeket a hatóság előír, a tervezett paramétereken túlmutatóan ebbe a körbe bekerült az életciklus bővítése is. Aztán a hatos kompromisszum a helyszíni vészhelyzeti terv rendszeres átdolgozás és frissítése legalább 8 évente. Aztán nehezebb kompromisszumot jelentett a peer review témakör, a szakmai felővizsgálat. Két típusa van. Az első a jogszabályi háttér értékelése és felülvizsgálata, a másik pedig a témakörönkénti peer review. Itt nem tudtunk egyértelműen megállapodni, úgyhogy a 7A és 7B kompromisszumokat dolgoztuk ki. Dolgoztuk ki. Az a néppárt, az ALDE és a, a zöldek jegyzik az A-t, illetve az ECR és az FD a B-t. számos módosítót tekintve szinte megegyezik a szöveg. Szerintem a legfontosabb, hogy abban valamennyien egyetértettünk, hogy mi legyen az Európai Bizottság szerepe, illetve hogy fokozott szerepet, erősebb szerepet kellene vinnie. És egyetértettünk abban is, hogy az ENSZ-re keretben kell ezt a szerepkört meghatározni. Tehát az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Csoport keretben. A hét án belül az Európai Bizottság szerepe annyiban ütősebb, hogy az ENSZ-reknél a hat éves peer review még nem egyértelmű, és az Európai Bizottságra bízzuk ezt az A keretében, a 7B keretében viszont nincsen ilyen szerep vagy feladat az Európai Bizottság számára. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy három szóbeli módosítóra teszek majd javaslatot a kompromisszumos módosítóknak megfelelően. A preambulum bekezdéseinket felülvizsgáltuk és három esetében úgy gondolom, hogy az enszrek szerepét világosabbá tettük. Tehát a szóbeli módosítom keretében az enszrek szerepkörét szeretném beépíteni a preambulum bekezdésébe. Aztán a jogalap módosítását szintén kidolgoztuk. A jogi szakbizottságtól kértem egy véleményt erre várakozásaink szerint március 20-án hagyja majd jóvá a Júri, tehát nem a mi szavazásunk előtt, de kollégák, arra szeretném kérni önöket, hogy a meglévő jogszabály kereteket tekintetbe véve, az EU-nak megvan a jogszabály háttere, nem mindenki ért vele egyet, de az Európai Unió működéséről szóló szerződés, illetve az Euratom egyértelműen úgy fogalmaz, hogy az Euratom a megfelelő jogalap Személy szerint egyébként én magam is úgy vélem, hogy ahol csak lehet, azért kell küzdenünk, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb legyen a szerepe. Záró bejelenteni valom az irányelvel, illetve a szavazással kapcsolatban, hogy a plenárison változott a szavazás időpontja, az áprilisi kettesről az első áprilisra került, tehát ott lesz a szavazás. Remélem, hogy ez már így marad. Tehát ott szavazunk majd. Mm, április harmadika a tervezett időpont. Köszönöm szépen a titkárságnak a munkát, köszönöm a kollégáknak a kiváló együttműködést, egyeztetéseket, és szívesen meghallgatom majd az önök észrevételeit a kompromisszumokról. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jordan asszony. És most elkezdhetjük a vitát. Először megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót, hiszen egy komplex vitában, eszmecserében vettek részt, rengeteg módosítót készítettek el. Először Koreje de Campos képviselő kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is külön öröm azt látnom, hogy ön ma a levezető elnök, üdvözlendő a változatosság. Köszönöm Jordan asszonynak azt a kitűnő munkát, amelyet végzett. Az együttműködés és a nyitottság szelleme uralta azokat a megbeszéléseket, amelyeket a jelentéstevő asszony velünk folytatott. És ilyen módon sikerült egy kiegyensúlyozott jelentést készíteni. Nagyon fontos, hogy módosítsuk a hatályos irányelvet. Voltaképpen azt mondhatnánk, hogy a fukushimai katasztrófa után ez az új első nagy kezdeményezés az európai szintéren. A katasztrófa tanulmányait, tanulságait le kell vonni, annak érdekében, hogy a nukleáris létesítmények biztonságát javítsuk. Az irányelv tervezet nem annyira becsvágyó bár, mint amennyire lehetne. Tehát ezt el kell fogadnunk. Minden esetre egy jelentős lépés tétetik előre, és ezen a területen nem olyan könnyű előrelépni, hiszen a nukleáris energia egy olyan terület, amelyben a nemzeti, nemzetállamok álláspontjai különböznek egymástól, vannak progresszívebb és kevésbé progresszívebb megközelítések, vannak szigorúbb és kevésbé szigorú szabályozó rendszerek. Különböznek tehát a vélemények a tagállamok között, és ezen vélemény különbsége testet ölt az Európai Parlament vitáiban is. A tárgyalások, melyeket múlt héten lefolytattunk, nyolc kompromisszumos módosító indítvány megfogalmazásához vezettek. Megítélésünk szerint ezek kiegyensúlyozott kompromisszumok, amelyekkel frakciónk kísérletet tett arra, hogy a bizottság javaslatában a biztonságról szóló javaslatokat megerősítsük és megőrizzük. Vonatkozik ez egyben a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségéről szóló szabályozókra, valamint a társértékelés a peer review szabályrendszerére, amely megítélésünk szerint, már nem a szabályrendszer, hanem a peer review megítélésünk szerint nagyon hasznos eszköz, és sikerül a nemzeti érdekek fölé helyezni az európai érdekeket. Üdvözöljük azt is, hogy az Európai Bizottság szerepe növekszik. Az Európai Bizottság koordinátorrá válik a különböző szereplők és nemzetközi, nemzeti tervek között. Támogatjuk azt a javaslatot is, hogy megváltoztassuk az irányelv alapjául szolgáló jogalapot az Euratom szerződésről a Lisszaboni szerződésre. Ez pedig lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy társ jogalkotóként lépjen fel, és ilyen módon a nukleáris biztonság és a közegészségügy kérdéseiben hallassa hangját. Ahogyan a jelentéstevő már mondta, mi is helyesnek tartjuk. hogy jelenleg ugyanakkor az Euratom szerződésre kell alapozni ezt a jogszabálytervezetet, még ha jövőben a Lisszaboni szerződésre is. Frakciónk részében nyugodt szívvel mondhatom, hogy támogatni fogjuk ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, de Campos kollega. Mint hogy az árnyék jelentéstevők nincsenek itt mind, ezért engedjék meg nekem, hogy én magam is felszólaljak. Hiszen kettős funkciómban vagyok jelen, nem csak levezető alelnökként, hanem árnyék jelentéstevőként. Ezt a másik kalapomat veszem most fel. Én magam is gratulálni szeretnék az jelentéstevőnek, hiszen sikeresen bonyolította le e nagyon komplex tárgyalássorozatot. Nagyon sok egymásnak feszülő véleményt kellett kibékíteni. Az egyes kollégák is persze az egyes tagállamok más-más módon vélekednek az nukleáris biztonság kérdéseiről, valamint a nukleáris berendezések működtetéséről. Nem volt tehát könnyű e területen kompromisszumot találni. Éppen ezért nagyon is érthető, hogy a fukushimai szerencsétlenség óta heves viták zajlanak a világ minden pontján, így nálunk is, a nukleáris biztonság kérdéséről, és nem olyan nagyon könnyű ezt eh, egy irányba terelni. Éppen ezért Romána Jordan kolléganő asszony munkáját nagyra értékelem, hiszen ő egy olyan megoldást keresett, amely kibékíti a különböző széthúzó véleményeket. Eredménynek tartom, hogy sikerült kompromisszumos módosítókat kikovácsolni. Saját frakcióm nevében azt mondhatom, hogy alapvető jelentőséggel bír hogy a nemzet, nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét biztosítsuk, azért, hogy a nemzeti felügyelet profi, szakszerű módon teljes függetlenségben végezhesse a munkáját. A Nemzeti Szabályozó Hatóság függőt, függetlensége az ECR frakció, tehát frakció számára kulcsfontosságú. Az első hat jel kompromisszumos módosító tekintetében, tehát egyetértek a jelentéstevővel, és nem látok különösebb problémákat. Véleményünk inkább a peer review-ban, a társértékelés rendszerében különbözik. Mi nem úgy gondolkozunk, mint a jelentéstevő, mi több azt gondoljuk, Tehát mi nem úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak egy sportmetaforával élve bírói szerepet kellene biztosítani. Sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét kell megerősíteni, és az ő véleményük kell, hogy döntő jelentőséggel bírjon. Az ő véleményükre kell tehát alapozni. Ezt gondolom én, ezt gondolja frakcióm. Számunkra tehát a legfontosabb, hogy működjön a kommunikáció, és ezért egy másik, egy második módosítót nyújtottunk be, amelyben ebéli véleményünket fogalmaztuk meg. Ez magyarázza, hogy miért létezik 7A és 7B módosító, és holnap a szavazás során a két módosítóról külön-külön fogunk szavazni. Ez egy olyan terület, ahol egyszerűen nem sikerült harmonizálni a véleményeket, és ezért mi úgy döntöttünk, hogy két külön módosítót fogunk benyújtani. Még egyszer megköszönöm Romána Jordán kollégánk a jelentéstevő munkáját, köszönöm mindenkinek a türelmét, és köszönöm, hogy ilyen jó szellemben dolgozhattunk együtt, annak érdekében, hogy kompromisszumos módosító indítványokat dolgozhassunk ki. Azt remélem, és hiszem is egyben, hogy holnap megfelelő megáll, megoldást tudunk találni a szavazás során. Köszönöm szépen! Ez volt az ECR frakció árnyék jelentéstevőjének a beszámolója, többi árnyék jelentéstevő pedig árnyékká vált, nincs itt, és ezért azt gondolom, hogy már is elkezdhetjük a vitát, Grosztet asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban olyan kérdésről van szó, amely kifejezetten fontos és nagyon érzékeny, és én magam is gratulálok a jelentéstevőnknek, hiszen Nagyon összetett munkát végzett, nagyon összetett ez a jelentés, nagyon különböző és hát eltérő véleményeket kellett itt egyeztetni. Egy olyan pontban, amely elengedhetetlen jelentőségű. Először is a jogalappal kapcsolatban annyit mondanék, hogy ez, ez a kérdés újra és újra felmerül, amióta a parlamentben dolgozom, ez mindig felmerül minden jelentésben, amely az atomenergiáról szól én úgy gondolom, hogy az euratomot kell jogalapként megtartani. Én szerintem nagyon kockázatos lenne újra megnyitni ezt a vitát. Ez ugyanis nagyon hosszadalmas nagyon hosszadalmas folyamatot indítana be, kormányközi konferenciát indítana be, és ezzel tulajdonképpen tisztá, teljesen partalanná válna a vita. A második kérdés, ami az átláthatóságot illeti, teljesen egyetértünk mindannyian abban, hogy átlátható kell, hogy legyen a folyamat, és egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyek erre ezt célozzák ezt célozzák, hogy a polgárok számára áthátható legyen a folyamat, hiszen ezzel tudjuk a bizalmat megőrizni. Legyen szó a színalapú gazdaság visszaszorításáról, legyen szó a biztonságról, ez nagyon fontos az átláthatóság ebben. Ami az atomenergiát illeti, nagyon gyakran hát indokolatlanul félnek a polgárok az atomenergiától, és ez is, ennek is az egyik oka az, hogy átláthatatlan a folyamat. A harmadik dolog, ami az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok kompetenciájának megosztását illeti, egyetértek önnel, elnök úr, a fukushimai baleset egyik nagy tanúsága az, az volt, hogy a szabályozónak nem volt elég kompetenciája arra, hogy a nukleáris berendezések biztonságát egyedül garantálja és, és fenntartsa, megőrizze. Ezért nagyon fontos a hatóságok függetlenségének megőrzése, megerősítése. Tehát a nemzeti hatóságokról van itt szó. Nos, jogi pénzügyi szinten kell garantálni ezeknek a hatóságnak a függetlenségét a többi hatósággal szemben és az érdekképviseletekkel, érdekcsoportokkal szemben. Egy kicsit aggódom bizonyos módosításokkal kapcsolatban a 7A kompromisszumos, amely eh, oda vezethet, hogy gyengül, sőt a felelősségét is elveszíti a nemzeti, nemzetbizton, a nemzeti eh, biztonsági hivatalok, hatóságok eh, elveszítik a felelősségüket szavaztunk egy állásfoglalásról, amely a kockázat ért értékelésről szól, e, és az Európai e, Atomenergia Biztonsági Központról. Megállapodtunk abban, hogy az Európai Szabályozók csoportja e, egy stressztesztet, illetve stresszteszt sorozatot indít az európai nukleáris berendezéseket tesztelve, ami számomra fontos a nukleáris biztonságot illetően. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tapasztalatcsere megtörténjen a nemzeti hatóságok között, és ezzel egy időben fontosnak tartom az ensz bevonását, és a további szakértői vélemények elkészítését, ahogy a módosító javaslat is javasolja a 7A pont túl sok hatalmat ad a, az Európai Bizottságnak, én a 7B-t tartom jobbnak, amely az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok csoportját, vagy szabályozók csoportját bízna meg nagyobb felelősséggel. Úgyhogy ezt ezért részesítem előnyben ezt. Nagyon fontosnak tartom az európai szabályozó eh, hatóságok működését a 28 tagállamban, eh, annak érdekében, hogy, a, hogy az ambíciózus nukleáris biztonsági politikát megvalósítsuk, és mindeközben elengedhetetlen a nemzeti nukleáris biztonsági ható, biztonságot garantáló hatóságok eh, függetlenségének megőrzése, megerősítése. Ennyit szeretnék elmondani az irányjavaslattal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vidán Quadras úr következik. Sí, gracias, señor presidente. Eh, yo me uno a las felicitaciones a la ponente, que como siempre ha hecho muy buen. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék én is a jelentéstevőnek, aki mint mindig kiváló munkát végzett. Sőt, még van ennek egy pluszpont vonzata. Nagyon gyorsan kellett dolgozni, hiszen a parlamenti mandátumunk lassan lejár, és hát szeretnék még véghez vinni ezt, végigvinni ezt a folyamatot. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztunk, nem szeretnénk, hogyha ez mind kútba esne, mert lejár a mandátumunk, úgyhogy egy kicsit fel kell gyorsítani a folyamatot. Módosító javaslatokon van kell megállapodnunk, holnap szavazunk. Elengedhetetlen, hogy ezeket a kérdéseket lezárjuk, nem hagyhatjuk ezeket a következő parlamentre. Támogatom a módosításokat, azokat a módosításokat, amelyek megerősítik azt, hogy a nemzeti szabályozók rendkívül fontos szerepet játszanak, hiszen ezek azok, amelyeknek megvan az a valódi technikai, szakmai tudásuk, amelyre szükség van ezen a területen. És ezen kívül, hogyha továbbra is javítani szeretnénk ennek a kulcsfontosságú ágazatnak a biztonságát, akkor ezek a hatóságok, szabályozók elengedhetetlen szerepet játszanak. Az is nagyon fontos, hogy független legyen a szabályozó, és megfelelő szintű tapasztalattal, illetve szakmai tudással rendelkezzen. Azért utalok erre, mert egyes tagállamokban ezen szabályozóknak a vezetőit politikai kritériumok alapján nevezik ki, ahelyett, hogy szakmai és tudományos kompetenciájukat vennék alapul. És ez szégyenletes. Ugyanis a szabályozó hatóság nagyon magas szinten képzett embereket kell, hogy magában foglaljon olyanokat, akik hogy úgy mondjam, a terepen dolgoznak, akik ismerik a szakmát, ismerik az ágazatot, akik megfelelő képzettségben rendelkeznek, és valódi tapasztalatokkal és méreható tudással rendelkeznek a témában. Ezért nyújtottuk be ezeket a módosító javaslatokat. Sajnos vannak olyan tagállamok, ahol a parlament, illetve a kormányok tulajdonképpen önkényesen, illetve politikai kritériumok alapján neveznek ki embereket ezekbe a testületekbe. Emellett a közvélemény témája is nagyon fontos. konszolidálnunk kell az európai struktúrát, az európai ernyőt, ami a nukleáris biztonságot illeti, hisz ez nagyon jó, és ez nagyon fontos, mert ez az, az emberek bizalmát erősíti. És ez kifogja a szelet a, a demagógok és a populisták vitorlájából. Nagyon világ, egyértelmű az is, hogy az Euratom szerződés egyértelműen fogalmaz, az szerepel abban, hogy a nukleáris energia stratégiai tényező a tagállamok nukleáris politikájában. Ezt tiszteletben kell tartani. Azt hiszem, ezzel sikerült világosá tenni az álláspontomat. Összességében azt hiszem, hogy a terepet előkészítettük a holnapi szavazásra. Jordan asszony Azt gondolom, hogy nyugodtan alhat, hiszen minőségi munkát végzett. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Köszönöm szépen, ami a fukushimai eh, balesetet illeti, ez világossá tette mindenki előtt, hogy a biztonság nukleáris biztonság prioritás kell, hogy legyen Európában. Ezért született ez a kezdeményezés az irányelv módosítására vonatkozóan, és ezért készítette el kollégánk ezt a jelentést. Nagyon fontos pontok szerepelnek ebben a jelentésben. Fontosnak tartjuk a monitoringot, amely lehetővé teszi a teljes körű ellenőrzést a, a az atomerőművekben. Teljes körű és rendszeres ellenőrzésekre kell sort keríteni minden atomerőműben ezek működésének, hibátlan működésének garantálására. Elhangzott az is, hogy reméljük, hogy a monitoring hatóságok, ellenőrző hatóságok elég tudással rendelkeznek ahhoz, hogy ebben a folyamatban ne legyenek nehézségek. Nagyon fontos, hogy nehogy elfogadjunk olyan módosító javaslatot, amelyek nem ebbe az irányba haladnak, vagy nem nincs értelmük, mert azzal alássuk ezeknek a szabályozó hatóságoknak a munkáját. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a hatóságokat felruházzuk megfelelő kompetenciával, és teljes bizalmunkról biztosítsuk őket annak érdekében, hogy a munkájukat végezni tudják. A jövőben harmonizált kritériumok alapján kell dolgoznunk, és ezeknek a hatóságoknak is, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mely, mely az a minimális biztonsági katalógus, amelyet amelynek meg kell felelniük az atomerőműveknek. Én ebben az értelemben dolgoztam ki módosító javaslatokat. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy az energia mixel kapcsolatos felvetéseinkbe az atomenergiát is vegyük bele. Nem mondhatjuk, hogy elfogadhatatlan az atomenergia, hanem magyarázatot kell ehhez fűznünk. El kell magyaráznunk a polgárok számára, hogy milyen biztonsági paramétereket határozunk meg, vagy teljesítetünk. Ez persze egyrészt legyen biztonságos a technikai szinten, de az energia ellátás biztonságát is garantálnunk kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Brezina úr, a következő. Köszönöm szépen. Én is csatlakozni szeretnék a kollégáinkhoz, kollégáimhoz, és gratulálok Jordan asszonynak, kiváló munkát végzett. Ami az atomenergiát és ennek a felhasználását illeti, nem igazán vagyunk megosztottak politikai párt vonalon, e, talán a zöldek ebben kicsit kivételt képeznek, inkább az oszt meg bennünket, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek e, használnak atomenergiát, és vannak olyan tagállamok, amelyekben nincs atomerőmű. Én támogatom azokat az intézkedéseket, amelyek a szabályozók függetlenségét erősítik. Én támogatom a, a az átláthatóság megvalósítását, erősítését, és abszolút átláthatóságot támogatok. De de vannak, előfordulhat, hogy ezeknek a szabályozó hatóságoknak a kompetenciája és az Európai Bizottság kompetenciájának van egy közös halmaza. Ezt nem támogatom, ezért a 7B kompromisszumot javaslom eh, elfogadni. Azt gondolom, hogy ez kiváló kompromisszum. Eh, azt gondolom, hogy eh, egyrészt ez azért jó, mert vannak dolgok, amelyekkel ugyan nem értek egyet, mivel az atomenergia használatát én támogatom, de azt gondolom, hogy a kompromisszumos javaslat mégsem eléggé ambiciózus. Azt remélem, hogy a jövőben Európának még egyel több jogszabály áll a kezében az atomenergia mellett. Köszönöm szépen, Paska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, köszönetet szeretnék én is mondani az előadónak, Jordán asszonynak, aki nagyon fontos munkát végzett el. Mégpedig nagy felelősségtudattal. Azt gondolom, hogy valóban meg kellene tartanunk jogalapként az Euratomot a jogalkotási munkánknak a jövőben, és ez kéne, hogy képezze az alapját. Sőt, úgy gondolom, hogy a nemzeti szabályozók a lehető legfüggetlenebbek legyenek. Addig, amíg működőképes nemzetközi szabályok vannak éle, érvényben, illetve politikai befolyástól mentes független nemzeti szabályozók, addig az Európai Bizottság szerepe tulajdonképpen nem is szükséges, nem kell, hogy szerepet vállaljon. Alapvetően nemzeti szabályozásra kellene támaszkodnunk, és világméretekben, nemzetközi szinten ezeknek kéne érvényt szerezni. Elnök? Köszönöm szépen. Végére értünk a hozzászólóknak. Úgyhogy most az Európai Bizottság képviselőjének adnám át a szót. A bizottságot Gariba úr képviselő, úgyhogy átadom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Először is úgy gondolom, hogy annak alapján, amit ma hallottunk, a tisztelt ház számos frakciójának támogatására számíthat ez a javaslat, és az Európai Bizottságot ez nagy örömmel tölti el. Különösen szeretném hangsúlyozni az előadó asszony kiváló munkáját. A különböző álláspontokat sikerült összeegyeztetnie, és 215-ről sikerült a módosítók számát lecsökkentenie 7-re vagy 8-ra, attól függően, hogy hogyan olvasok ezt a listát. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a vita időzítése alapvető. Egyes felszólalók jelezték is, hogy ez a jogszabály lényegi összetevője a fukushima baleset utóhatásainak, és az a, azokra adott válasznak. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a parlament ebben és a következő ciklusban hozzájáruljon ehhez a munkához, és hogy a témakört észszerű határidőn belül le tudjuk zárni. Természetesen az előadó állt ennek a munkának az élén, de szorosan együttműködött az árnyék előadókkal, akik rendkívül konstruktív hozzáállással tettek tanúbizonyságot ebben az ügyben szeretném még hozzátenni, hogy ami a módosításokat illeti, első körben megvizsgáltuk valamennyi módosító indítványt, és általánosságban azt kell mondjam, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben vagy részben minden módosító indítványt támogatott. Nem fogja önöket meglepni, hogy a 7A és a 7B kapcsán az Európai Bizottság, hogy így fogalmazok, enyhén a 7A változatot preferálja. Aztán a szakbizottság vitájában rendszeresen felmerült a jogalapnak a kérdése. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament álláspontját megértjük a jogalap kapcsán. Az Euratom, mint jogalap, valányszor előkerül, ez következetesen megfogalmazódik, viszont két tényre szeretnék emlékeztetni ebben az összefüggésben. 2002-ben az Európai Bizot, Bíróság a nukleáris biztonság jogalapjaként az Euratom 31-es cikkét, illetve az, az utáni szakaszokat jelölte meg. Valamint már is hatályban van a jelenlegi irányelv az Euratom jogalapján. Tehát nyilvánvalóan annak véljük az Európai Bizottság részéről, hogy következetesen vigyük ezt tovább. Ezt előre bocsátva azt gondolom, hogy talán nem is kell részleteznem mert az előadó minden módosítónak a fő vonatkozásait bemutatta. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az irányelv felülvizsgálatát a szabályozói függetlenség, az átláthatóság, illetve a nukleáris biztonság szintjének a megnövelése szempontokat hát én nagyon fontosnak tartom, és örömmel nyugtázom, hogy az Európai Parlament teljes mértékben kiáll ezek mellett. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az előadó asszonynak adnám meg a szót ismét, hogy foglalja össze a vitát. Öné a szó. Köszönöm szépen, van szlovén tolmácsolás, úgyhogy engedjék meg, hogy szlovénül folytassam és elnézést, hogy korábban erre nem jöttem rá. Nagyon szépen köszönöm a vita lehetőségét, illetve a vitát, a hozzászólásokat mindenkinek. Kezdjük a jogalappal. A jogalap kérdésében én nagyon szeretném, hogyha a jogalap nem nyúlna át a következő parlamenti ciklusban. A fukushimai atomerőmű balesetére még a ciklusunk első szakaszában került sor, tehát tartozunk azzal az európai polgároknak, hogy le is zárjuk a cikluson belül. Nem arról van szó, hogy teljesen új irányelvet fogadnánk el, az Euratom alapján érvényben lévő, meglévő irányelvet módosítjuk. Örülök, hogy az átláthatóság legalább egyértelmű támogatást élvez. És azt is nagy örömmel fogadom, hogy első helyre tesszük valamennyien a biztonságot. Elsőként a biztonságról kell gondoskodnunk, aztán megfelelő anyag és emberi erőforrásokra van annak érdekében szükség, hogy megfelelő biztonsági mechanizmus működhessen. Önök beszéltek arról is, hogy a Nemzeti Szabályozó Hatóság legyen független. Én úgy vélem, hogy a 7A kompromisszum lehetővé teszi ezt a függetlenséget. Az új megfogalmazás szerint a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelően függetlenek lesznek az önök elvárásai szerint. Egyetlen különbséggel az Európai Bizottság bizonyos jogkörökkel rendelkezik az ensz kapcsán. Ez egy olyan eljárás, amely korábban is működött, most is működik. Például a stressztesztek, a terheléspróbák és egyéb értékelések keretében. Én jó elképzelésnek tartom azt, hogy a biztonsági értékelések ne csak tagállami körben zajolhassanak le. Az ensz és a szabályozó hatóságok közösen döntsék el, hogy hogyan hajtják végre ezeket a rendelkezéseket. Akár a 7A, akár a 7B mellett döntünk, mindképpen, mindkét esetben javul az irányelv de én előadóként a hét át támogatom. Mindenkinek köszönöm szépen. Nagyon jól alakult az együttműködés. Minden árnyék előadónak is köszönöm szépen, és mindenkinek, aki segített a titkárság munkáját is köszönöm, valamint a kollégák segítségét a bizottság mindig is nyitott volt az álláspontunkra, és amikor kérdeztünk valamit, megkaptuk a választ. Köszönöm. Děkuji všem kolegům, děkuji za tuto disku. Elnök, köszönöm, köszönöm szépen minden résztvevőnek a vitában való résztvételt. És ezzel egy nagyon hosszú vitára teszünk pontot. Az árnyék előadók és az előadók között egy hosszú-hosszú egyeztetési folyamat zajlott. Köszönöm szépen az elhangzott észrevételeket. Vidák Vádrász úr nagyon helyesen hívta fel arra a figyelmünket, hogy az időnyomás alatt dolgozunk, most már le akarjuk zárni ezt az ügyet. Emlékeztetek arra, hogy holnap 10 óra után szavazunk erről a jelentésről. A fényképezkedés után. Tehát először elkészül a csoport fénykép, és aztán szavazunk. Most pedig tovább léphetünk a következő napi rendi pontra, vagyis Dominik Risztóri úrral eszmecserét tartunk, aki az energetikai főigazgatóság új főigazgatója az Európai Bizottságnak. Risztóri urat szeretném most felkérni, hogy fáradjon ide az elnöki pulpitussal. Ještě jednou vítám. Tehát. Még egyszer szeretettel köszöntöm Risztóni urat. Köszöntöm Önt a szakbizottságunk ülésén. Nagy megtiszteltetés, hogy eljött ide az eszmecserénkre. Az energetikai kérdésekről szeretnénk néhány gondolatot cserélni. A szakbizottságunk számára az energiaellátás témaköre talán a legfontosabb téma a jövő szempontjából. Egész Európa jövője szempontjában nagyon fontos ez a kérdéskör, és az imént lezárt vita tekintetében szintén nagy súlya van. Mert hát minden tagállam történelmi, illetve hagyományos keretben értelmezi az energiaellátás összetevőit. Tehát nem könnyű helyzetben van Risztóri úr főigazgatóként, szeretném még egyszer köszönteni, és várjuk a gondolatait. Kezdjük először egy vitaindítóval, és azután várjuk majd a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást, amely tulajdonképpen egybeesik egy aktualitással, amelyről önök is tudnak. Az energia ellátás ismét a politikai figyelem középpontjába került. Ez nem csak Európára, hanem nemzetközi méretekben is igaz, geopolitikai szempontból szintén. És ez alkalomból szeretnék két dolgot hangsúlyozni. Először is gyors változások tanúi vagyunk nemzetközi méretekben. Európa nem áll egyedül a, ebben az integrált energiaellátási témakörben, és ebből az következik, hogy integrált energiapolitikát látok fontosnak Európa számára, megfelelő egyensúlyt teremtve a versenyképesség és a fenntarthatóság között. Nézzük először, hogy mi változik nemzetközi véletekben. Ez nem csak bennünket érint. Először is változnak az energiaforrások. A megújuló energiaforrások Ázsiában, Latin Amerikában is előre törnek, nem csak Európában. És a nem hagyományos kőolaj, illetve gázkitermelődés felfutóban van többek között az Egyesült Államokban. Ennek jelentős árhatása, illetve versenyképességi kihatása is van. Másodszorban komoly igényoldani nyomás jelen, jelenik meg. Egyrészt demográfiai fokozódó nyomást látunk, a 19. század óta több mint egy milliárddal nőtt a következő fél évszázadon belül a népesség, és most már 7 milliárdnál tartunk. Tehát a világ népessége nagyon nagy mértékben vidéki területeken élt korábban, most városok felé költözik, és ez azt jelenti, hogy az energiaiség egyre nő. Harmadsorban különösen gyorsan fejlődik a középosztály. Egyre népesebb a középosztály. És a következő húsz évben két-három milliárd lesz a középosztály létszám növekedése Ázsiában és Kínában többek között valamint a latin-amerikai és az afrikai kontinensen. Mindennek hatása lesz, mégpedig jelentős árhatása az energia területen. Utolsó elemként említeném, az értékeléseink fényében világos, hogy a geopolitikai verseny élesedik. A különböző hatalmak egyre inkább igyekeznek rátenni a, rátenni a kezüket az energiaforrásokra. És a világpiac széttagozódik. Korábban csak a kőolaj volt világpiacnak nevezhető, ma már gázvilágpiac alakult ki. És a nem hagyományos gáz, illetve a cseppfolyósított földgáz is ide sorolandó ma már. Európában arra van szükségünk, mivel a természeti kincsekben nem állunk erősen, tehát a versenyképesség, fenntarthatóság és energiabiztonság hármasa kell, hogy fémjelezze az energiaellátásunkat. 6-7 különböző vonatkozást szeretnék megemlíteni. Egyrészt a szénfogyasztást csökkenteni kell. Ez nem egyértelmű rossz hír, mert 50%-a az áramtermelésünknek Európában 2014, tehát ma, és 2020-2030-as távlatban nagyon szénigényes, csökkentenünk kell az áramtermelésben az a szén arányát, és 60%-át adja a széndiokszid kibocsátásnak az álomtermelés, tehát ezt kell leépíteni 2030-ig. 40%-kal szeretnénk csökkenteni odáig a széndiokszid kibocsátást. Örülök, hogy az Európai Parlament pont ebben az értelemben szavazta meg ezt a célkitűzést. És a tagállamok nagy többsége is támogatja ezt a célt. Sőt, a többiek is kérdőjelekkel. A Lengyelország, néhány keleti ország a gazdasági struktúrájától függően. Arra van szükség, hogy a tiszta szénfelhasználás technológiáit fejlesszük, mert a szén használatban marad Európában még jó darabig. Lengyelországban 80%-a az áramtermelésnek szénfüggő, Németországban hasonló az arány, tehát sokáig domináns marad még a szénfelhasználás. Nem szabad késlekednünk az új technológiák kialakításával. A megújuló energiaforrások fejlesztése szintén fontos. Az a cél, hogy egyre tisztábban működhessünk. Európában 27%-os arányról beszélhetünk, és az állami támogatások fokozatos leépítése indokolt, ezek már nem célra vezetőek, gátolják a versenyt. A cél az, hogy élénkítsük a versenyt. Tehát kiegyensúlyozott, átgondolt energiaellátási összetevőkre lesz szükség. És nem szabad nyilvánvalóan egyetlen energiaforrásra bazíroznunk az ellátást. Az a cél, hogy Európa hálózatot egységesítsük. Nem normális helyzet, hogy egyes tagállamok külső függőségben tengődjenek, például a balti államok az orosz függőségben. Ezért nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy összekapcsoljuk egymással a hálózatokat megfelelő elszámolási árakkal. Az ibériai félszigetre gondolok például. Vagy a Pireneus, Pireneusokon túli terület összekapcsolása Franciaországban egy fontos kérdés. Sőt, múlt hét végén a spanyol, illetve francia hálózatvezetőkkel tartottunk egy egyeztetést erről. Meg kell erősíteni a regionális együttműködéseket. Miért? Mert az összekapcsolások, az infrastruktúra, illetve hálózatfejlesztés nagy figyelmet kap, de nem lehetséges hálózatot fejleszteni egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra. Tehát a meglévő hálózatokat össze kell kapcsolni, ahol már van együttműködés, ott azt kell fokozni. És a szolgáltatók, illetve a szabályozók e- egyeztetésére lesz erre szükség. Ide kell értenünk a kontinentális, illetve az észak-déli és a kelet-nyugati együttműködéseket a prioritást jelentő területeken a szabályozóknak és a szolgáltatóknak össze kell vonniuk az energiáikat. A cél az, hogy egy kettős rendszer alakuljon ki, egyrészt egy centralizált energiatermelés, másrészt egy decentralizált összetevő, és a régiók együttműködjenek. Az energia hatékonyság szolgálja másrészt a céljaink teljesülését. Ki kell használnunk a, a hatékonyságban rejlő lehetőségeket, ezeket még nem hasznosítjuk teljes mértékben. Persze nem fekete-fehér a kép. Oda kell figyelnünk az ipari vállalatainkra, a versenyképességre. És fel kell vennünk különösen az amerikaiakkal a versenyt. De emellett három területen ki kell használni a lehetőségeket, az építésben például az energia 40%-át fogyasztjuk el. És itt két prioritást látok, az épületek hőszigetelése, valamint a fűtéstechnika korszerűsítése. Azután következik a közlekedés és szállítás. Itt a két prioritásunk a belső égésű motorok hatékonyabb tétele, fogyasztás csökkentése érdekében. A járművek gyártását jobb anyagokkal kell elvégeznünk. Nőnek a köpcenti számok, a klasszikus motorok most már 3000-es, 4000-es motorokat jelentenek, ezek váltják fel őket, illetve a városi közlekedés is nagyon sok energiát fogyaszt. Az elektromos autók jönnek, és ebben is nagy lehetőségek rejlenek. Egyre jobb és jobb normák szerint egyre hatékonyabb járműveket kell előállítanunk a költség és előny összehasonlítása úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos. Nagyon nagyok a különbségek a nagykereskedelmi, illetve a kiskereskedelmi árak között, és az európai intézmények, a bizottság, a tagállamok, az európai parlament is erre kell, hogy irányítsák az együttműködésüket, hogy hatékonyabbá tehessük a piac működését. Azután az innováció, a kutatás, fejlesztés, az új technológiák kidolgozása következik. Az energiaszektor nem ruház be kellő mennyiségben, illetve mértékben ezekbe a fejlesztésekbe. Megfelelő fejlesztésekre lesz szükség. A szabadalmak számát kell növelnünk, hasznosítanunk kell a fejlesztéseket, és új technológiákat kell kialakítanunk, valamint a szabványokat is fokozatosan fejlesztenünk kell. Az Európai szabadalmak témakörében szeretném megemlíteni a smart metering, az intelligens technika lehetőségét. Az a cél, hogy a fogyasztó számára kezelhetőbbé tegyük a helyzetet, és az új megoldásokhoz új szabadalmakra lesz szükség, Amerika és Ázsia mögött kullogunk ezen a téren. Tehát fontos, hogy újra élre kerüljünk. Ennek érdekében minden közösségi lehetőséget ki kell használnunk. 2020-ig a kutatás és innováció területén 6 milliárd eurót fogunk elkölteni, aztán a strukturális alapok keretében szintén támogatjuk ezt, a Connecting Europe 5,8 milliárdot jelent. Tehát az előző vita is felhívta arra a figyelmet, hogy a biztonság nagyon fontos, a nukleáris biztonság van az élen. És köszönjük a parlament támogatását a kezdeményezéseink mögött. a, az atomenergia különös biztonságot igényel, nem szabad fapados biztonságot eltűrnünk ezen a téren, tehát még sok tennivaló előttünk. Köszönöm szépen. Ha. Köszönöm szépen. Főigazgató úr. És, és köszönöm, hogy áttekintette az Európai Unió energiaellátási helyzetét. Egy hosszú út elején állunk. Nagyon fontos döntéshozatal, döntések állnak előttünk, ahogyan erről bevezetőjében is szólt. Sokan kértek szót, először Grosztet asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez Először is köszönöm a főigazgató úrnak, hogy eljött és beszámolt, nagyon érdekes dolgokat mondott, és nagyon összetett képet festett le az Európai Uniós energiapolitikáról. Látjuk azt is, hogy mit történik Ukrajnában, a Krimfélszigeten. Látjuk, hogy az Európai Unió energiafüggetlensége mennyire fontos ebbe az irányba kell dolgoznunk, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament következő mandátuma olyan mandátum lesz, amelyben az európai energiapolitika alapját kell, hogy képezze az összes döntésünknek. hiszen mindez a kutatás, az innováció területen, az iparpolitika területén indukciós szerepet játszik. Köszönöm szépen, hogy össze, ezt az összefoglalót elmondta nekünk. Különös tekintettel az energia árakra szeretnék kitérni ezek gyakran Európában magasabbak, mint más nagy gazdasági tömbökben, az Egyesült Államokban például. Láthattuk, hogy a palagáz forradalommal mennyire csökkentek az árak. Nos, ezek a magas energiaárak rányomják a bélyegüket az európai versenyképességre is. A, emellett a ez oda vezethet, ugye, hogy delokalizációra kerül sor. Az energiapolitika egyértelműen összekapcsolódik az iparpolitikával és az Európai Uniós gazdasággal. Ezért globális vízióra van szükség, ami az energiapolitikát illeti, és ennek össze kell kapcsolódnia a klímapolitikával, de nem csak a klímapolitikával. Az iparpolitika, tehát, és ezt gyakran a szememre vetik, illetve az Európa, én vetettem az Európai Bizottság szemére azt, hogy túlságosan is a klímaváltozás szemüvegén keresztül tekintenek az energiapolitikára, eh, holott az iparpolitika is legalább annyira fontos. Az Európai eh, Unió területén való termelés rendkívül fontos, ezért az energia ár ne legyen ennek akadálya. Aztán van egy új eh, 2014-2020-ra vonatkozó programunk december végén kezdődött meg a konzultáció ezzel kapcsolatban. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság támogatni kívánja az alacsony szén alapú gazdaság, illetve energiát. Vannak olyan technológiák, amelyek már érettek, már kidolgozottak, és amelyeknek a költségeit a fogyasztók viselik. Azonban az elektromos áramintenzív ágazatok kivételre vonatkozó, derogációra vonatkozó feltételeinek a, a, a szigorítása aggaszt engem. Ez az új irányelv tervezett ugyanis az energia költségek növekedéséhez vezethet. különböző ágazatok számára kockázatos ez az új irányelv, és ezért kérdezem, hogy mivel indokolják ezt az intézkedést. Azok a döntések, amelyek a klíma és energia kereten belül születtek, jók, de mégis fontosnak tartom a realisztikus és pragmatikus megközelítést. Amikor a nagyon eltérő ágazatok számára egyedi politikákat terveznek, akkor figyelembe kell venni ezeknek a külön adottságait. Na most nézhetünk különböző ágazatot, mint például sipar. E, ez ezzel kapcsolatban ezt, nagyon fontos, hogy ezt megőrizzük, ne tűnjön el ez teljes mértékben Európából, hiszen ez az iparpolitikának egyik alapját képezi. Nem tudunk európai iparpolitikát folytatni európai vas és acélipar nélkül. Hogyha végig gondoljuk, ha megkérdezzük, az ebben az ágazatban működőket, hogy valóban megvalósítható-e a 20-30-40 százalékos kibocsátás csökkentés, ők maguk azt mondják, hogy maximum 15%-ot tudnak elérni. Tehát nem szabad erőltetni ezt annak árán, hogy az energia árak az egekbe szöknek, hiszen ez az igaz, az ágazat, egyes ágazatok számára, az ipar számára drámai hatásokat hordozhat ugyanis szeretnénk bizonyos ágazatok versenyképességét megőrizni, amelyek azonban nagyon energiaigényesek, de hát nem tehetnek erről, és minden mellett ugye az energiafüggetlenséget sem szeretnénk megtorpedózni, illetve ennek az elérését veszélyeztetni. Köszönöm szépen. Risztori úr azonnal válaszolni fog. Először is köszönöm szépen Grosztett asszonynak a kérdését. Egyetértek azzal, amit mondott, hogy az Európai Parlament következő, tehát a következő Európai Parlamentben mennyire fontos lesz az energiapolitika. Egyetértek azzal is, hogy az energiapolitika és az iparpolitika között nagyon nagy az, az összekapcsolódás, és minden tagállam, szinte minden tagállam osztja ezt a megfontolást. Tehát az európai tagállamok prioritásai között nagyon magas helyet foglal el az energiafüggetlenség, és ez szinte minden fővárosban az egyik legfontosabb prioritás. Ezt nagyon fontos lefordítani a reális döntésekre. Ami a költségeket illeti, a ami a végárakat illeti, ami a fogyasztókat illeti, ebben nagyon sok minden részlet ár benne van, ami gyakran administratív jellegű, és nem közvetlenül az energiához kötődik. Az emellett, amit elmondott az energiával és a környezettel kapcsolatban, ezt támogatnom kell. Nagyon fontos, hogy a különböző ágazatok közötti kompatibilitást erősíteni tudjuk. A versenyképesség ugye elengedhetetlen, a versenyképesség támogatása, de emellett, ami az energiapolitika és az iparpolitika és a környezetvédelmi politika terén folyik, az kompatibilis kell, hogy legyen egymással. Az energiafőigazgatóság és a versenyképességi főigazgatóság folyamatosan kommunikál egymással. Egyrészt, mert kötelezettségünk bizonyos dolgokat elmagyarázni egymásnak, Ugye a versenyképességi főigazgatóságban eh, dolgozó szakértők gyakran nem szakértők az energiapolitikában, van az iparpolitikában, ezért sok dolgot meg eh, kell világítani egymás előtt. Különös tekintettel, ami az az elektromos áram e, intenzív ágazatokra vonatkozó kivételeket illeti, hát ezzel kapcsolatban volt egy közvita, egy konzultációs folyamat, aktív vitára került sor, mint mindig, egy konkrét döntés előtt a különböző e, dj között, és a különböző ipari és kormányzati szereplők között. hamarosan döntés születik a témában, de nem szabad elfelejtenünk azokat a dolgokat, elem, tényezőket, amelyeket ön is említett. Most már azonban sokkal jobban értjük a helyzetet, mint akár két, nappal, két hónappal ezelőtt is főleg amiatt, mert a versenyképességi főigazgatóság jól tájékoztatott bennünket, és azért, mert ez a konzultációs folyamat eh, valóban eh, folyik. Azt remélem, hogy azon túl, hogy megnyílt a vita eh, a témával, témával kapcsolatban, Almunia biztos úr is ebben részt vesz, azt remélem, hogy ezek a döntések, ez a döntés segít nekünk megtalálni a helyes intézkedéseket. Ez a lista lehetőség szerint maximálisan lefedi az ágazatot. Ön említette a cementipart, az alumíniumipart, a papíripart, ezek alapvető ipari ágazatok, ágazatok, és ezek szempontjából, ezek számára nagyon fontos, hogy ezek megmaradjanak Európában, hogy az európai ipari bázis megmaradjon. Manapság, amikor egy új célkitűzést tűzünk ki magunk elé, mondjuk a GDP 20%-ára vonatkozóan, ez, ez már, ez már nagyon ambiciózus, tehát hogy az ipar a GDP 20%-át tegye ki, ez már nagyon ambiciózusnak számít, holott korábban 30-40% is volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy bizakodóak lehetünk, bizakodóbbak lehetünk ma, mint tegnap voltunk. Köszönöm. Antonio de kollega. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főigazgató úr, kedves barátaink. Gratulálok az ön kinevezéséhez, biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát fog végezni, hiszen ismerem az eddigi munkáját, eddigi karrierjét is. Úgyhogy bízom benne, hogy, hogy olyan energiafőigazgatóság lesz az Európai Bizottságban, amely kiváló és aktív szerepet vállal. Mindannyiunkat aggaszt az energia árak problémája. Az ipar az egyes tagállamokban sajnos nem eléggé versenyképes, hogyha például Amerikával vagy Kínával hasonlítjuk össze magunkat. Ön is említett egy problémát, az árak problémáját, amely probléma a fogyasztók számára. Említette a bruttóár és a részletezett ár problémáját, illetve van itt egy probléma, amely a smart grid, az intelligens hálózatban merül fel a fogyasztók számára. Tudjuk, hogy ez az intelligens hálózat nagyon nagy problémákat fog felvetni, illetve nehéz lesz eh, ez a paradigmaváltás a fogyasztók körében. Mindennyian egyetértünk eh, az eh, ön álláspontjával, mely szerint egy regionális, erősített megközelítésre van szükség, és egyetértünk azzal is, hogy az, az összekapcsolások területén hát elhanyagolható a siker, amit eddig sikerült elérni. A 10%-os célt nem sikerült elérni, és az egyes országok egyáltalán nem elégedettek a helyzettel. Nyilván ismeri a 11 tagállam kezdeményezését, az én hazám is ezekbe, ebbe tartozik, és itt egy sokkal szigorúbb, kötelezőbb érvényű szabályozást kezdeményeztünk. Az, az összekapcsolások szintjén 30%-os célt kívántunk elérni eredetileg. Azt szeretném tudni, hogy mi az Európai Bizottság reakciója erre a javaslatra. Mindennyian ismerjük, a, ismerjük az Európai Bizottság hivatalos ajánlását, 40%-os energiahatékonysági célkitűzést, és ismerjük ugye az efficiency és az efficacy közötti különbséget, a hatásosság és a hatékonyság közötti különbséget, Most tehát 40%-os hatásossági célkitűzést tűztünk ki. Ez a 25 évvel ezelőtti helyzetnek felel meg gyakorlatilag. Tehát az 1990-es helyzethez mérjük ezt a célkitűzést. Ez rendkívül ambiciózusnak tűnhet, Nagyon örülünk annak, hogy, hogy ön a 2020-as célkitűzéseket felkar, felkarolta, a különböző támogatásokat, az összekapcsolások, az energiahálózatok összekapcsolására, az egyes ágazatok támogatására. Azt szeretnénk tudni összességében, hogy mi az Európai Bizottság álláspontja és véleménye, illetve az önök főigazgatóságának a véleménye a 30%-os célkitűzéssel kapcsolatban, ami az összekapcsolásokat illeti. Ha ezt a problémát nem sikerül megoldani, akkor soha nem valósul meg az egységes, integrált energia belső piac. Elnézést, hogy túl hosszan beszéltem. Köszönöm szépen. Most három kollégát meghallgattunk, és aztán Risztori úr közösen válaszol majd ezekre a kérdésekre. Pródi úr következik. Köszönöm szépen, először is gratulálni szeretnék ahhoz, a kinevezéséhez, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos főigazgatóság, amelyet önvezet a mi szakpolitikáink között. Ugyanakkor arra is kíváncsi vagyok, hogy lehetségesen egy olyan energiapolitikát ki, kialakítani, amely a többi szakpolitikával mély harmóniában van. És lehetséges az, hogy az energiapolitika segítségével más ágazatokat is helyzetbe hozzunk. Mondok egy példát. Például a biomassa, tehát a mezőgazdasági, és erdőgazdasági maradékanyagok felhasználása segíthet abban, hogy hatékonyabban állunk el, állítsunk elő energiát, és ugyanakkor Ha pirulízissal kezeljük a biomasszát, akkor különös környezetvédelmi felhasználásra használható. Több millió köbméter hidrogént lehet állí, előállítani néhány más a biomasszából. Tehát, hogyha hidrogént üzemanyagként tudnánk felhasználni, akkor elkerülhető volna az éghajlat szennyezése, a légkör szennyezése a közlekedés résztvevői által. A biomasszában, a biomasszából való hidrogén előállításban hatalmas lehetőség rejlik, és ezzel meg tudnánk felelni az éghajlatváltozás kihívásainak is. Természetesen megfelelően kell kezelni a területeket, úgy, hogy mindig figyelembe vegyük az energiafelhasználás fő célkitűzéseit. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy ezzel a módszerrel jelentősen lehetne csökkenteni a éghajlatváltozást kibocsátó, kiváltó gázok kibocsátását. Vagy gondoljunk csak a nagy offshore fúrótornyokra. Ezek nagyon fontos szerepet játszhatnak. Azaz, hogy az offshore szélparkokról van szó, amelyekből a jövőben akár energiafelhasználásunk harmadát szerezhetjük meg. Ugyanakkor ezek veszélynek is veszélynek vannak kitéve. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az offshore, tehát a nyílt tengeren lévő parkok fejlesztésében körültekintőek legyünk. Úgy gondolom, hogy mindezen szempontokat érvényesítve rendszer szerűen kell eljárnunk, mégpedig azért, hogy Európa nagyobb energetikai függő, függetlenségét teremtsük meg, és nem csak az energi, energia területén, hanem az ipar területén is. Többször hangsúlyoztam már, és még egyszer ki szeretném emelni, hogy egy olyan elektromos hálózatra van szükség, amely nagyon hatékonyan továbbítja az áramot, Mindez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy optimalizáljuk a megújuló energiaforrások hálózatba való becsatlakozását. Persze vannak olyan energiaforrások, amelyek nem tekinthetők megújulónak, de a pirolízis alkalmazásával jelentősen csökkenthetjük, ahogyan fentebb felvázoltam, az éghajlatváltozást kiváltó, ki, kiváltó gázok kibocsátását e két irányban gondolnám megközelíteni ezt a problémát, és így lehetne még az éghajlat számára is hatékonyan fellépni. Köszönöm. Děkuji Köszönöm szépen. Most pedig Vidal Kvadrasz képviselő. Kapszót. Köszönöm szépen. Először is Risztori úrnak én is gratulálni szeretnék, hogy kineve, kinevezéséhez. Én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy karrierje ide vezetett, eddigi munkálkodása is, munkálkodásának természetes folyománya ez. Ugyan nyilván tudja, hogy nagy reményekkel tekintünk önre, és reméljük, hogy kitartó lesz. Először is a hozzászólásában egy nagyon össze, összeszedett képet festett le az energiapolitikáról, de már más hangot ütött meg, Ön beszélt a versenyképességről, és arról, hogy a versenyképességet és a fenntarthatóságot össze kell egyeztetni. Beszélt arról, hogy minél gyorsabban meg kell szüntetni az, azon technológiák támogatását, amelyek amelyek erre nem érdemesek, aztán beszélt az energia árakról, amelyek Európában egyáltalán nem versenyképesek. Ez is egy olyan probléma, amelyel foglalkozni kell. És emellett emlékeztetett arra, hogy az energia mix kiegyensúlyozott kell, hogy legyen. Mindenféle dogmatikus megfontolást félre kell tenni ezzel kapcsolatban. Ez mind nagyon jó és nagyon szép. Jó hallgatni ezeket a gondolatokat, ez kellemes muzsika füleinknek, de mégis lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem a a hatékonyságról szól, illetve a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos célkitűzésről. Miért ragaszkodunk továbbra is a megújuló energiaforrások területén olyan célkitűzésekhez, amely kúspa köti az ipart? azt tudom, hogy önök ön, ön, örökölte ezeket a célkitűzéseket és ezeket a, e, az intézkedéseket, de mégis egyszer s mindenkorra véget kell ennek vetni. Ki kell mondani azt, hogy a hatékonyság ugyanolyan szintre kell, hogy emelkedjen a megújuló energiaforrások területén is. Amit ön elmondott, az mindig az, az összekapcsolódások, az új technológiák, a sztenderdek javítása, a tiszta széntechnológia, az elektromobilitás, a hidrogéntechnológia, Az elkövetkezendő években szükséges lesz bizonyos bizonyos berendezéseket, gyártási berendezéseket felújítani, megújítani. Ez több száz ezer, vagy akár több száz millió euróba is kerülhet. Hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani? Honnan lesz, hogyan leszünk képesek ilyen nagy beruházást megvalósítani? azt a beruházást, amely választ ad majd azokra a problémákra, amelyeket ön felvetett. Köszönöm szépen! Kárványó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok én is a főigazgatónak kinevezéséhez. Arról szeretném kérdezni, hogy a Horizon 2000-et hogy indították útjára az energia területén, az energiállátás területén. Itt a tisztelt házban az a belcsavágyunk, hogy sikre szálljunk az energiaellátás biztonságáért. Egyhangú döntést hoztunk a tisztelt házban erről, és én és kollégáim, akik az intelligens energia kérdését szívünkön viseljük, azért is sikre szálltunk, hogy a Horizon 2020-ban megjelenjen ez a célkitűzés. És jó is lett, hogy figyelemmel kísértéke ezen erőfeszítéseinket. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy az ipar is újonnan gondolkodjon, hiszen vannak olyan technológiák, amelyek már kiérlelődtek, és most egész egyszerűen ipari szinten be kell mutatni, hogy ezek versenyképesek. Úgy gondolom, hogy a kutatás és a fejlesztésben létrejött eredményeket a mindennapos gyakorlatban meg kell mutatni, hogy működnek, és így a versenyképesség, az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság céljainak hármasságát eh, tudjuk megtartani, és fenntarthatóbb és olcsóbb technológiákkal állíthatjuk elő az energiát, úgy, hogy alacsony széndiokszid kibocsátású társadalomban éljünk, anélkül, hogy veszélyeztetnénk az európai ipart. Azt kérdezem öntől, hogy hogyan látja ezeket a lehetőségeket, és a két, Horizon 2020 stratégia végrehajtásában, illetve a set plan tekintetében mit tud nekünk elmondani. Köszönöm szépen! Most pedig Marcen Kievics képviselő kap szót. Köszönöm szépen! Én is gratulálni szeretnék főigazgató úrnak a kinevezéséhez. Lengyelországból jövök. Ez egy kelet-európai ország, mint tudják. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a ciklus jól kezdődött a vidák Vadrasz jelentéssel Ukrajnáról, amikor ugye lezárták a gázcsapokat, bezárták, elzárták a gázcsapokat, és ez akkor néhány évvel ezelőtt nagyon súlyos kihatással volt nem egy közép-kelet-európai ország energiállátására. Ekkor mi részt vettünk egy rendelet megfogalmazásában, amelyet minden frakció támogatásával sikerült elfogadni. 2014-et írunk, és a történelem ismét kísért, hogyha Ukrajnára tekintünk, láthatjuk, hogy újton újra problémákkal nézünk szembe, miközben az energia közösség Európában még nem működik egészen jól. A skandináv országok, közép-kelet-európa, dél-európai államok más-más szinten ö, működtetik az iparukat, más-más energiafelhasználással rendelkeznek, és ugyanakkor más-más évtizedek alatt kialakuló energia előállítási háttérrel is rendelkeznek. Nagyon szerencsétlen megoldási kísérlet volt a problémákra az éghajlat célok szigorúbbá tétele. Egyetértek Grosztet asszonyjal, amikor azt mondja, hogy az főigazgatóság tevékenységét tudon túl is békjóba verik a éghajlatváltozást kiküszöbölő célok és százalékértékek. Az éghajlatváltozási biztostól természetesen mást fogunk hallani, mint öntől, de úgy gondolom, hogy a zöld éghajlat célok semmilyen módon nem felelnek meg az ipari igényeinek. Ugye gyakran csak arról beszélünk, hogy energia intenzív iparág, de nem gondolunk arra, hogy hány százezer és tízezer munkahelyet jelent ez országonként és Európa szerte. Úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy az energia területén egységes fellépésre van szükség, és most eljutottam a kérdésemhez is. A tanács ülésre kérdezek rá, melyre e héten kerül sor. Főigazgató úr. Biztos vagyok benne, hogy komoly vita várható a tanácsülésen ezekről a kérdésekről. Kérdezem önt. Elképzelhető-e, hogy más szempontból világítsuk meg az energia céljainkat. És uh, talán kevésbé uh, hajtsuk Putyin malmára a vizet. Köszönöm szépen. Hübner asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Be kell ismernem, hogy örömmel látom, hogy elfoglalta ezt a pozíciót, illetve hogy önt nevezték ki főigazgatónak, gratulálok és azt kell, hogy mondjam, hogy optimistán tekintek az európai energiapolitika elében. Az energia adja a lengyel ipar gerincét, nincs energiállátás, ha nincs megfelelő energiamix. Hogyha nem tudunk megszabadulni attól, hogy a energiabeszállításban túlzottan függőek legyünk egy beszállítótól, akkor nem tudunk szabadon gazdálkodni. Üdvözlöm mindezt, amit mondott. De a valóság ugyanakkor nem teljesen feláll meg a célkitűzéseinknek, hiszen beszéltünk az innovációról, beszéltünk a CCS, a széndiokszid megkötési technológiáról. Ugyanakkor gyakran azt mondják, hogy ez a nukleáris energia elfogadhatatlan. A biomasszából nincs elegendő, hiszen csökkenteni akarják a mezőgazdasági termelést. Ráadásul a szénre is nemet mondanak a környezetvédők honnan jöjjön az energia? Csak a megújulókból? Nos, hát a megújulók ára borzasztóan magas volna, hogyha nem támogatnák az államok az előállítását. Ráadásul nem tudjuk tárolni a megújuló energiaforrásokból előállított elektromos áramot. Az innovációk, a különböző szabadalmak tekintetében jelentősen elmaradtunk az USA-tól és Kínától is. Ezen a területen is lendületre van szükség. Kérdezem, hogy teszünk-e valamit annak érdekében, hogy a politikai megfontolásokat prioritásosá tesszük. Hogyan történjen ez igazgató úr? Hogyan biztosítják önök azt, hogy az energia mixből nem maradjon ki semmi, és hogyan biztosítják azt, hogy az iparágok ne meneküljenek el Európából? Persze, a diagnózis, melyet felvázolt, nagyon hasznos volt, de kérdezem, hogy hogy lesz ebből valósás? valóság, hiszen jelenleg a megújuló energiaforrások eh, korán sem optimálisak még. Hogyha csak nemet mondunk minden energiahordozóra, hogyan tudunk akkor megújulni? Köszönöm szépen, ez volt az utolsó kérdés. Főigazgató úr, megadom ennek a szót hogy megválaszolja ezeket a roppant összetett és komplex kérdéseket. Je remercie l'ensemble des intervenants. Köszönöm szépen az elmondottakat. De Campos úrnak válaszolnék elsőként az árat illetően. Készítettünk egy elemzést, amit közre adtunk, és a főigazgatóság elemzéséből kiderül néhány nagyon fontos dolog. Egyrészt, hogy óriási a nagyker és a kisker rés. Viszonylag stabil a gázár, az áramár pedig tíz éve a legalacsonyabb az amerikai árakkal összevetve. Le kell vonni ebből a következtetéseket. az energiapolitika és a költségvetési politika között összefüggéseket megvizsgálva a tagállamokban. Sok helyen nagy volt a kísértés, hogy a háztartásokra terheljék rá az ipar állami támogatását. Ez torzítja a versenyt. terítették a terheket. Az ipari bázis támogatásának a költségét a magánfogyasztók kell, hogy viseljék. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy rendkívül eltérő az árhelyzet tagállamonként. ugyanekkora az eltérés mértéke az ipari felhasználók és a háztartások áramára között. A háztartásokat igyekeztek megvédeni az energia áremelkedéstől. Azt gondolom, hogy ez a versenyképesség szempontjából egy demarkációs vonal. Ennyit szerettem volna erről a kérdésről mondani. Ami az intelligens hálózatot illeti, a fogyasztók érdekeit illeti, osztom az önök meglátását. Aggályosnak tartom, hogy Európa késésben van a kutatás, illetve a szabadalmak száma terén. És itt az intelligens mérők és az intelligens hálózat irányítás témájára is gondolok. Tehát az árak és a fogyasztás követése emiatt csúszik Európában. Nem csak Amerikához, hanem most már az ázsiai és a kínai vállalatok megoldásaihoz képest is. Itt alapvetően a magánszereplők kezében van a megoldás. Az a tervem, hogy összehívom az érintetteket ezen a területen, és leadom a vészjelzést. Felszólítom őket, hogy lépjenek most már, készüljenek fel a jövőre. Az infokommunikációs technológia fejlődése azt igényli, hogy az energia területen is lekövessük ezeket az újításokat. A jogalkotási háttér összefüggésében én osztom az elhangzottakat. Alapvetően tényekkel, számokkal kell, hogy előálljunk majd a helyzetet megvizsgálva. El kell majd ismernünk, hogy hol sikerült előrelépni, hol sikerült kevésbé. Önökhöz és a tanácshoz olyan javaslatokkal kell majd visszatérnünk, amelyek következetesek, illetve ütőképesek. Ahogy említettem, múlt hétvégén értekeztem épp a spanyol és a francia hálózat irányítóival. Rövid távú előrelépésről számolhatok be. A technológiai kihívásoknak való megfelelést tekintik az egyik fő feladatnak, és úgy gondolom, hogy ambíciózus célkitűzésekre van szükség az együttműködésben az európai piacot közösen kell fejlesztenünk. Még akkor is, hogyha az első lépések inkább regionális szintűek lesznek. Pródi úrnak annyit szeretnék mondani, igaza van, akkor, amikor arra utal, hogy Európában és számos tagállamban a biomassa komoly lehetőségeket tartogat. Aztán a mezőgazdaság és az erdészeti maradékanyagok felhasználása szintén komoly lehetőség. Aztán a szénhidrogén hulladékok hasznosítása ugyancsak komoly lehetőség. Az energia forrásokat teljes körön fel kell képezni és ki kell használni. Aztán a, az offshore szélerőművek, szélgenerátorok helyzete azt gondolom, hogy elgondolkodtató. Itt vannak ugyan komoly lehetőségek, de azért csak a szárazföldi telepítésű szélgenerátorok, illetve napelemek kínálják a legjobb megtérülést. A vízbe telepített szén, szélgenerátorok egyelőre sokba kerülnek, nem könnyű őket kiépíteni. És bonyolultabb feladatokat jelentenek a tesztelés szintjén, illetve a cunamik és a tengerrel kapcsolatos problémák sokasága nehezíti a kiaknázásokat. Tehát ez is egy fontos elem. Aztán a szénpirolízis, illetve a hatékonyságfokozás terén, én úgy gondolom, hogy itt két komoly kihívással nézünk szembe. A cél az, hogy a hálózat költségei és veszteségei csökkenjenek az új technológiákat. Hatékonyabban ki kell aknáznunk az infokommunikációs megoldásokkal például a kapacitást jobban el tudjuk osztani. Hogyha új technológiával hatékonyabban tudnak szolgáltatni, akkor ezt meg kell lépni. A lényeg az, hogy minél gyorsabban jó irányba haladjunk. Vidal lesz úr felvetésére azt tudom mondani. Két kérdést tett fel. Az egyik a hatékonyság, az energiahatékonyság. Igen, valóban erre szükség van. A stratégiai szint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hasznosítása is. A nyár végével a bizottság összeállít majd egy javaslatot. Az elsődleges számításaink szerint 17% körüli megtakarításra számíthatunk, a 2020-as 20%-hoz képest kell ezt értelmezni. Az energiaintenzív területeket kell elsősorban felülvizsgálni. Különösen az áramfogyasztásra kell összpontosítanunk. Vannak még jelentős kihasználatlan épületekkel, szállítással, illetve berendezésekkel összefüggő lehetőségeink. Tehát ezeket az irányokat is le kell majd követni. A második kérdéskört illető valóban kolosszális a költsége ezeknek a beruházásoknak. 500 milliárdos nagyságrendről beszélhetünk. És itt számos szén, gáz és atomerőmű életének a vége következik be a következő tíz évben. Tehát 2030-ig 700 milliárdos beruházást irányozhatunk elő. De legalább 600 milliárdról lesz szó 2030-35-ig. Egy előregedő hálózatról van szó, és a hálózatot nem úgy tervezték, hogy decentralizált felhasználás és centrális előállítás mellett tudjon jól működni. Ez a kettősség terheli meg a hálózatot. Tehát egyrészt a legjobb feltételek között kell működtetni megújuló áramforrásokat bevonva, és a legjobb biztonság mellett a hálózatokat. Az áramelőállításban a megújuló arány 20%, és a kapacitás egy olyan probléma, ami marginális szerepet jelent a megújuló energiaforrások számára. Aztán a tárolás jelent meg. Ha azt halljuk, hogy korábban nem volt prioritás, akkor ez tévedés. Inkább arról van szó, hogy nem is csak a kőolaj és a gáz, hanem az áram tárolása esetében is komoly gondolatok voltak, kutatások folytak. Két terület kapott prioritást. Az egyik a stabil tárolási megoldás, valamint az akkumulátoros technológiáknak a kialakítása, hogy akkumulátorosan tudjunk tárolni európai szinten. Aztán, ami a beruházások megtérülését illeti, az energetikában. Nagyon beruházás igényes ez a terület, de ugyanakkor komoly lehetőségeket tartogat. Hasonlít ennyiben a közlekedés szállítás területére. Tehát egyrészt stabil keret kell a beruházások számára, illetve a beruházók számára stabilitást, kiszámíthatóságot kell biztosítani. A második fontos feladat hogy közösen jelenjünk meg az igényeinkkel a szolgáltatók felé és a pénzpiacok felé. A pénzügyi válság nagyon nehézé tette a helyzetünket 2008 óta. Már a nagybankok likviditása helyreállt, és a reálgazdaság finanszírozása megkezdődhet. Az energetika kiemelt terület kell, hogy legyen. A reálgazdaságba fektetett pénzek, beruházások megfelelő helye az energiatermelés. Az alapok, illetve a bankok bevonásával megfelelő szabályozási keretet, jogszabályi hátteret kell ehhez alkotni. És ebben is számítunk az Európai Parlament támogatására. Kárvályó asszony, az ön felvetésre annyit tudok mondani. Jan Smith kollégámmal és mindkettőnk csapatával közösen azon munkálkodunk, hogy a Horizont 2020-as célokat el tudjuk érni. Mondok egy példát, rendszeresen meghívom a Stromeyer igazgató helyettessel együtt az illetékeseket, és arra kérem a munkatársaimat is, hogy készítsük közösen elő a különböző feladatokat. Folyamatosan aktualizálnunk kell a feladatokat, a prioritásokat. Egyrészt a kínálati oldalt kell korszerűsítenünk, a megújuló energiaforrások és az egyéb alternatívák bevonásával, a másik oldalon pedig az igény oldalt kell megpróbálnunk befolyásolni, kezelni a múltbeli tapasztalatokból levonhatjuk a tanulságokat, bizonyos módszerek beváltak, más módszerek kevésbé váltak be. Tehát a cél az, hogy az intelligens hálózatokra is kiterjedően megfelelő prioritásokat dolgozzunk ki. Rendszeresen egyeztetünk az úti terv, illetve az integrált terv témakörében. Egy intézkedési tervet dolgozunk ki, mindezen prioritások figyelembevételével. És a főigazgatóságok közötti egyeztetés valóban működik ezen a téren. A cél az, hogy a kereslet és kínálat között egyensúlyt teremtsünk. Lászikiewicz úr, a felvetésre annyit tudok mondani, az ukrajnai válság felhívta arra a figyelmünket, hogy a 2009-es válság tanulságait most már valóban le kell vonni, és végre kell hajtani mindazt, ami ebből következik. A gázkoordinációs munkacsoport az egyik olyan szereplője ennek a folyamatnak, amelynek szava van az energiaellátásban, és itt mm, éppen hétfőn, illetve kedden fogalmaztuk meg a következtetéseket. Pénteken jön majd a következő ülésünk, és itt a tranzit kérdésekkel is foglalkozunk majd. Ukrajna pontosan ezt hozta előtérben. Ukrajnában nagyon nehéz a helyzet, és ez az energia ellátásra is rányomja a bélyeget. Lengyelország, illetve Ukrajna, valamint Ukrajna és Magyarország kapcsolatában megjelennek még a vízfolyások és a folyóknak az iránya döntő jelentőségű. Tehát itt is megfelelő irányba kell majd kezelnünk a helyzetet. Aztán például a reverse flow segítségével összekapcsoljuk a szlovák és ukrán gázhálózatot, és az ö, ukrán gáztartalékok kiépítése egy fontos feladat, aminek az a célja, hogy stabilizáljuk az ország helyzetét. Az ukrán kollégák számára szeretnénk maximális garanciákat biztosítani. Folyamatos a párbeszéd egyébként az ukrán kollégákkal. Itt az energiaellátásra gondolok, illetve Tusk mm, úr bevonásával Lengyelország is kiveszi a részét ebben az együttműködésben. Javaslatokat tettünk januárban, és Lengyelország a versenyképessége, illetve a rugalmasság terén nagyon fontos eredményeket mutat fel, bevonva a tagállamokat, az energiaellátás biztonsága, a megújuló energiaforrások kiaknázása, és itt még a palagáz kiaknázás is gondolok, mindazon tagállamok szempontjából, amelyek ezt támogatják. Időközben egy közleményt és egy ajánlást is megjelentettünk. A jelenlegi jogszabályok fényében elemezzük a helyzetet ezekben a közleményekben. Figyelembe vesszük a környezetvédelmi agályokat, de igyekszünk a készleteket is kiaknázni. És pozitív szemlélettel levonjuk a tanulságot elemezzük a helyzetet, néhány hónapon, illetve egy éven belül eh, megfogalmazok a következtetéseinket, és aztán eh, Varsóban majd megvitatjuk ennek az eredményét. A cél, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük, és a lengyel makrogazdasági eh, helyzetet is így tudjuk majd újból fellendíteni. Hübner asszony, önnek annyit szeretnék válaszolni, hogy igen, olyan energiapolitikára van szükségünk, amely az iparunkat is támogatja. És az energetika egy lényegi összetevője az ipar működésének. Az ipar témakörében. Egyeztetünk a főigazgatóságokkal, és a vállalkozási főigazgatósággal éppen, illetve a főigazgatóval szerdán tartunk majd megbeszélést. Az energiaintenzív területek kiszolgálása éghajlati szempontból is nagyon lényeges, tehát a különböző mentességi listák is kapcsolódnak ehhez. Ez első mondani valóm. A második ez hogy újra kell hangolnunk a megújuló energiaforrások felhasználását. Ez egy pozitív terület, és ott, ahol szükséges, ott fokozni kell a versenyt a piacon, meg kell nyitni a piacokat. Aztán a tárolás területén meg kell tennünk a szükséges lépéseket, hogy a korábban zárt utakat is meg tudjuk nyitni. Így igyekszünk előrelépni az árampiacon. A jelenlegi sajátosságok közepette. Európában vannak olyan viszonylatok, amelyek mindenképpen kialakítandók, ezek feltétlenül szükségesek. Aztán a kutató intézmények, illetve a vállalkozások bevonásával tovább kell dolgoznunk a megoldásokon. Nem hagyhatjuk, hogy az egyetemeink, illetve a kutatóközpontjaink távol maradjanak a gazdasági élet történéseitől, a piactól. Tehát az energiapolitika és az iparpolitika közötti aktív kapcsolatot elő kell segítenünk, és a kutatást így fejleszthetjük majd. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen a rendkívül részletes választ. Minden egyes kérdésre kitért. A kollégáim nevében szeretnék önnek ismét gratulálni a kinevezéséhez. Ez egy nagyon fontos poszt, amelyet betölt. És a többi szakbizottságnál is fontosabb poszt számunkra. Úgyhogy a választások után a szakbizottságunk új tagja is úgy gondolom nagyon hamar levonják majd ebből a tanulságokat. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, öröm és nagyon komoly lehetőség volt, hogy itt dolgozhattam ebben a szakértőbizottságban. És úgy gondolom, hogy az ukrajnai helyzet alakulásától kezdve a világpiacok változásáig nagyon fontos ügyeket követhettünk itt nyomon. Remélem, hogy az új és gyorsan változó környezetben ön is sikerre viszi majd a feladat körét. Tehát köszönöm szépen, hogy ránk szent ezt az időt, és a jövőbeni ö, látogatásra rész számítunk. Köszönöm szépen a mai, illetve a jövőbeni támogatásokat is. Köszönöm já jen organizačně... Most egy szervezési technikai észrevételem van. A koordinátorok ülése 17 óra 30-kor kezdődik.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 Köszönöm. fontos új megbizatásáról számolt be, ám félkor pedig már a koordinátor ülésére kerül sor, tehát nagyon kell figyelni az időre, és így kell kihasználnunk a rendelkezésünkre álló időt. Most pedig Marianne, Maria Kristina Russzóval találkozunk, aki a nemzetközi együttműködésért felelő igazgató, akit szeretettel üdvözlünk. A koordinátorokat pedig kérem, hogy még egy fél órácskát legyenek türelemmel, türelemmel várjanak a koordinátorok ülésére. Mindenki megkapta egyébként az anyagot, a munkákkal, hogy hogyan állunk, egy táblázat mutatja meg, de mielőtt erről beszélnénk, először megadom azonnal is Russzó asszonynak azt, hogy tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagy megtiszteltetés számomra, és öröm is, öröm is, nem csak megtiszteltetés, hogy itt lehetek, hogy a Nemzetközi Együttműködés igazgatójaként ehm, szólhatok föl, illetve kutatásfejlesztési főigazgatóként júliusban vettem át múlt évben ezt a funkciót, és először járok itt az ITRE szakbizottságban. Rövidre foghatom magamat, hiszen ahogy az elnök asszony elmondta, részletes információkat juttattunk el a társulási megállapodásról önökhöz. És előadásomban tehát a legfontosabb kérdésekről szeretnék beszélni. A társulási megállapodások természetesen az EU kutatásfejlesztésen belüli együttműködési stratégiájának részét képezik. Mint tudják, a bizottság 2012. szeptemberében egy közleményt fogadott el, amely meghatározza az együttműködés kereteit a kutatás és a fejlesztés területén a nemzetközi együttműködésben. Ez a stratégia, ezt a stratégiát Gigen Quinn biztos asszony mutatta be, és a néhány héttel ezelőtt a főigazgató találkozóján is volt erről szó. Köszönöm, megvezetett Okay, just to give a bit of suspense. <laughs> so the, the strategy for international cooperation. Tehát a nemzetközi együttműködés stratégiáját Robert Ian Smith mutatta be, amelyet az ITRE szakbizottság előtt tartott, azon bemutató során, amelyet itt tartott. Nos, a társulás nagyon fontos része a stratégiánknak, mint tudják. A keretprogramba való társulásnak hosszú története van, és ez az európai kutatási tér kibővítésé iránti vágyat tükrözi, az EU határain túl természetesen. Ám először most már a Horizon 2020 os rendelet hetes szikke konkrétan szól az a társulásról. Politikai, gazdasági és tudományos előnyei vannak ennek a társulásnak. Az EFTA tagállamok társulhatnak a kutatási programokban, és ez lehetővé teszi, hogy integrálódjanak tevékenységükbe, és így hasonló kutatásfejlesztési piacot hozzanak létre az Unió, a, és ez mind az Unió, mind a társulás, társult államok hasznára válik. Mindketten a legmagasabb szintű együttműködésben vehetnek részt a társulás előtti államok számára, a belépés előtti előtt álló államok számára a társulás lehetővé teszi, hogy az EU vívmányait átvegyék, és jobban felkészüljenek a tagságra. A szomszédállamok, amelyekről most gyakran hallunk a hírekben, szintén nagyon nagy haszonnal járnak az együttműködés különböző formái. Még egyszer meg szeretném, hangsúlyozni szeretném, hogy a társulás nem csak a partnereink számára előnyös. Az EU tudományosan is hasznot húz ebből a társulásból, valamint ez könnyű hozzáférést biztosít az EU kutatók számára, which enhances EU research excellence and economic competitiveness. The EU also benefits politically by strengthening relations with the countries privatized by our policies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 és így biztosítjuk, hogy a világ minden országából hozzáférünk az információkhoz. A Horizon 2020-as rendelet hetedik cikke pedig a társulást a szélesebb európai térség országai számára határozza meg, tehát az IA meg az EFTA országok számára, valamint a bővítési országok és a szomszédságpolitikában résztvevő országok számára, valamint azon országok számára, akiket már a kutatás és innovációs hetedik keret programba integráltak. Az európai szomszédságpolitika eh, ról szóló eh, hetes cikk, illetve az belső együttműködésről szóló rendelkezések meghatározzák azon kritériumokat, amelyeket az állam, amelyeknek az államoknak meg kell felelniük, hogy társulhassanak a programba. Jó tudományos és technológiai kapacitás, az korábbi együttműködési programokban való jó szereplés, és az szellemi szomszédos tulajdonjogok tisztességes kezelése. Ezek az előfeltételek. A társulásban ról decemberben az ITRE szakbizottságnak írásos információt jutottunk el, és updatoljuk Önöket. Azt is el szeretném mondani, hogy a hetes kutatási programba való ö, társult országok közül mindenki jelezte, hogy a Horizon 2020-ban is részt szeretnének venni. Ezen felül Liechtenstein is jelezte érdeklődését, ám a parlament a társulásuk ellen szavazott, tehát ilyen módon Liechtenstein nem vesz részt az új programban. A megmaradó EEO és EFTA országok, tehát Norvégia és Izland számára előre haladott a folyamat a társulás. A 13-as az Európai Gazdasági Térség 13-as mellékletének módosításával történik. Meg a bizottság a módosítás végrehajtását szolgáló eljárásokat átalakította, és most az EFTA és az Európai Gazdasági Térség országainak válaszára válunk. Idén májusára várjuk ezeket a válaszokat. A társulás előtt álló országok tudományos programokba vadó társulását az ezen országok uniós programokkal való együttműködését szolgáló keretszabályok határozzák meg. A keretprogramba való befizetéseikre kedvezményt kaptak a múltban, és tisztában vagyunk vele, hogy kutatási kapacitásaikat is fejleszteni kell, és éppen ezért ez a felismerés megjelenik a Horizon 2020-ban volt, a volt Jugoszláv-Macedón köztársaság Montenegrói Szerbiával le, majdnem lezártuk a megállapodásokat, Albániával hamarosan befejezzük a tárgyalásokat. Bízunk bennem, hogy a 2014 második negyedévében mindenkit sikerül társítani. Az európai szomszédságpolitika országai, vagy társulás előtti országok szélesebb körű keretmegállapodások hatája alapján működnek együtt. A főigazgatóm Robert Jan Smith által önöknek küldött 2011. Augusztus, 13. augusztus 1-i levél alapján Múlt év augusztusában kezdődött meg a tárgyalás, a bizottság tájékoztatta a TARF parlamentet december 13-án, múlt évben, arról, hogy izrael tehát keret megállapodás tervezetet írtunk alá, és ezek után formalizáltuk a megállapodást. Jelenleg az eljárás formalizációjára várunk, majd a bizottság kézjegyével látja el a megállapodást, illetve decemberben várjuk a kölcsönös aláírást. A tárgyalások zajlanak Moldovával is, főigazgatóm éppen Moldovában jár ma. Moldovát már a hetes kutatási keretprogramba társítottuk, tehát a Horizon 2020-as rendelet 7 szikke alapján így részt vehetnek a Horizon 2020-as együttműködésben. Örményország is kifejezte együttműködési, Albáni is kifejezte együttműködési szándékát, és a tárgyalásokat megkezdtük. Ukrajna múlt évben már határozott érdeklődését nyilvánította ki, annak érdekében, hogy a kutatás és innováció területén elmélyítse a párbeszédet az Európai Unióval, egy lehetséges későbbi társulást szem elől tartva. Tudják persze, hogy mi történt Ukrajnában. A párbeszédet a kutatás és innováció területén azonban folytattuk, és tervünk szerint, elképzeléseink szerint az EU végén kezdődő tárgyalásokban próbáljuk körvonalazni, hogy hogyan lehet az ukrán felet jobban becsatlakoztatni a Horizont 2020-as programba. Meglátjuk, hogy a jövőben társulhatnak-e, de jelenleg konkrét társulásra az idei évben nem számítunk Ukrajnával. Van két ország, ahol a társulás nemzetközi szerződésekkel hatája alatt működik, Svájc és a Ferőjár szigetek ezek. Svájcről tudják, mi történt, már csak azért is, mert február 26-án Andor biztos szólalt fel a svájci népszavazásról a bizottság nevében. A tárgyalások majdnem készen álltak, amikor a február 9-i svájci népszavazás megakadályozta eh, a tárgyalások folytatását és ezek a tárgyalások most felfüggesztettek. A ferüer szigetek eh, tekintetében a tanács felhatalmazására várunk. Arra gondolunk, hogy a ferüer szigetekkel gyors tárgyalásokra számíthatunk, de vannak nyitott politikai kérdések, Például van egy halászati kérdéseket érintő nemzetközi vita, amely nem a tudományos térségbe való becsatlakozásukat eh, érintheti, ám a megállapodás alkalmazására kihathat, hiszen lehet, hogy retroaktív módon nem kerül ez majd alkalmazásra ez a megállapodás. De mint minden más esetben is, itt is eljuttatjuk az Európai Parlamenthez a megállapodás tervezetét arra számolunk, azzal számolunk tehát, hogy a társulást kérvényező legtöbb állam tekintetében az eljárás nagyon gyorsan be lehet fejezni. Arra számolunk, hogy a Horizon, Horizont 2021 első támogatási hullámában megállapodásra lehet jutni ezekkel az országokkal, mi több, a társulási megállapodások retroaktív módon is működnek majd 2014. január 1-i Mielőtt befejezném, még néhány szót szólnék a tudományos és technológiai együttműködési megállapodásokról. Mint tudják, 20 ilyen megállapodást kötöttünk, és ezek általában ezeket rendszeres, 5 éves időközökben áttekintjük. Ám nem úgy, mint a társulási megállapodások, ezen megállapodások áttekintése nem a keretprogrammal függ össze. Tehát a megállapodások jelenlegi helyzetéről szeretném tájékoztatni önöket, amelyek, amely megállapodásokat idáig újítottuk meg. A tudományos és technológiai megállapodást Oroszországgal februárban újítottuk meg. A parlament foglalkozott is gyors és hatékony módon ezzel a dossziéval, ezt köszönöm is önöknek. A parlament ezen felül rábólintott az USA-val való megállapodás megújítására március 11-én a tanács foglalkozik most a dossziéval. Az Ukrajnával kötött megállapodással idén eh, foglalkozunk még, és természetesen a parlament egyetértését is kérjük majd. Így állnak hát a dolgok. Ez a state of play a társulás, illetve a Horizont 2020 és a tudományos és technológiai megállapodások megújítása területén. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó együttműködésre tekinthetünk vissza a parlamenttel, és reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a bemutatót, hogyha van kérdésük, akkor egy percben mindenki szót kap, tessék parancsoljon. Parancsoljon öné a szó, uram. Szeretném megköszönni ezt a beszámolót, és csak egy, valójában egy kérdésem van, ami azzal függ össze, hogy vagy legyen kettő mondjuk. Az egyik az, hogy milyen módon fognak eljutni ezek az információk. Igen, megvárom, amíg a, az előadó megkapja a fordtást milyen módon fog, tudnak eljutni majd ezek az információk a felhasználóknak tehát valójában mi ezt tudjuk de milyen, van e törődnek e majd azzal hogy a hogy a Horizont 2020 nak a felhasznált azok a kutatók, amely, akik programot akarnak, tehát ennek a program keretén belül projektet akarnak leadni, milyen módon fogják tudni, hogy milyen országokból tudnak bekapcsolni partnereket, ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig az, hogy az hogyha ezekből az országokból például ugye izland vagy norvégia esetében ahol úgy látom hogy ott már nem lesz semmi probléma tehát őket e, teljes jogú partnerként lehet használni esetleg a további partnerek közül majd még kialakul hogy kik azok amelyek mind a közeli közeljövőben partnerként jöhetnek számtásba kérdésem az hogy az ilyen projektek leadásánál a bizottság vagy, vagy az, az, a döntéshozó, döntéshozó figyelembe fogja -e venni, hogy ezek a partnerek milyen országból vannak, és inkább ez egy pozitív ö, dologként lesz ö, értékelve a projekt szempontjából, vagy pedig teljesen semleges, tehát teljesen mindegy, ugyanolyan szinten, ugyanolyan partneri joggal rendelkező országok ezek, mint mi vagyunk, az Európai Uniós országok. Remélem megértette a kérdésemet, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egy, született egy megegyezés Izraellel. Azt szeretném tudni, hogy ugye ami a kutatási projekteket illeti, a telepek telepes helyeken lévő kutatási projekteket illeti, ezeket hogy veszik, hogyan kezelik, úgy, mint izraeli partnereket, aztán ami Svájcot illeti, ezeket az innen érkező pályázatokat honnan, hogyan értékelik a kutatók, akik eh, svájci a eh, svájci kutatók 2007 eh, óta nagyon nagy támogatásokat kaptak Európától. Most tudjuk, hogy ez most felfüggesztésre kerül, de valami kis pontosítást, ha kaphatnánk a témával kapcsolatban. El tudom képzelni, hogy a svájci kutatók nagy nehézségekkel néznek szembe emiatt. Köszönöm, hogyha más nem kéri, kér szót, akkor már is megadjuk a válaszoknak Rúszó igazgatóasszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a, az információkat illeti, nagyon széles körű és jól működő információs hálózatunk van. Először is léteznek a nemzeti kontaktpontok az egyes tagállamokban és a társult országokban, amely társult országokat a Horizon 2020 programra tagállamnak tekintjük. Minden csatornát kihasználunk, ami létezik, a program bizottságokhoz a különböző projekteken keret, projektek csatornáin keresztül terjesztjük ezeket az információkat. Aztán széleskörű információnk van az EU Research and Innovation portál keretén belül, és a különböző tagállamokban és társult országokban egyéb információs fórumaink vannak, programok, portálok, amelyeket kihasználunk. Mindent lehetőséget megragadunk. Természetesen a tudatosság erősítése, ez elengedhetetlen annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt a Horizon 2020 programban, és ez egy kollektív gyakorlat, és számítunk az önök támogatására ebben. Ami Izlandot és Norvégiát illeti, és ezek részvevő jogát, ami a harmadik országokat illeti, a társult országok, amelyek a Horizon 2020-ben társult országok, azokat tagállami jogok illetik meg. Ugyanolyan jogok, mint a tagállamokat. Tehát tehát ők a konzorcium ugye három országból áll, és a három országnak egyike lehet társult ország is. Ez nem hátrány, hogy ők társult országok, de nem is előny. egyértelmű, hogy ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, lehetőségekkel rendelkeznek, mint a tagállamokkal. És Grosztett asszonynak válaszolnék, ide kapcsolódva, ami Svájcot illeti, Svájc most nem lehet társult ország a Horizon 2020-ban, de részt vehet az összes programban. Harmadik országként, nem társult országként, hanem harmadik országként. A Horizon 2020 nyitott a harmadik országok felé. Svájc itt nem társult ország, hanem harmadik országnak számít. Tehát nem ugyanazok a jogok illetik meg, mint a tagállamokat. Ez a helyzet az ötödik keretprogramban már teljesen logikus, hogy Svájc nagyon fontos partner, ön is ö, említette ezt, és ezt én is csak megerősíteni tudom. A svájc hatóságok, amely hatóságok a kutatással foglalkoznak, nagyon nagy aggodalommal figyelik az eseményeket. Nagyon fontos, hogy ők maguk tudják finanszírozni a svájci e, partnerek részvételét a 2020-as Horizon programban. Amit még el szeretnék mondani emellett az az, hogy a a svájci társulási tárgyalásokat felfüggesztettük, de e, folytatódik a párbeszéd, és holnap a főigazgatók találkozik egy svájci kutatócsoporttal, tehát ez egy magas szintű találkozó lesz. Ami a megszállt területeket illeti, Izraellel való szerződésünkkel kapcsolatban, az Európai Külügyi Szolgálat adott ki egy ajánlást ezzel kapcsolatban, a megszállt területeken lévő kutató centrumokkal kapcsolatban. Ezek nem tudnak részt, de ezek nem vehetnek részt a Horizon 2020-as programban, ez tehát az a tavalyi döntés értelmében a helyzet. Köszönöm. Minato. Köszönöm szépen. Lezárhatjuk tehát a vitát. mondjuk úgy ülésünk nyílt részét lezárjuk. Megköszönöm mindenkinek, aki itt volt, köszönöm Russzó asszonynak, hogy eljött, hogy tájékoztatott bennünket, is. köszönöm ezt a bemutatást, amely átfogó és világos volt. Az ITRE szakbizottság valószínűleg eh, már nem találkozik önnel ebben a ciklusban, de az új ciklusban biztos vagyok benne, hogy kitűnően együttműködhetünk majd. Köszönöm szépen Russzó asszonynak. Minden jót a viszontlátásra. Emlékeztetni szeretném a kollégákat, a, miközben a kollégák elmennek az ülésteremben, hogy ma este ebben az ülésteremben egy találkozóra kerül sor, és kérem önöket, hogy ne hagyjanak se dokumentumot, se bármilyen más tárgyat az üdésteremben. Még akkor is, hogyha holnap reggel itt folytatjuk az üdést. Kérem tehát, hogy mindenki vigye magával a dokumentumait, és minden más dolgot, amelyet amúgy itt hagyott volna. Holnap reggel pedig, ezt már tudják önök is, kilenckor kezdjük az üdést ugyanebben az ülésteremben. Tíz órától pedig szavazni fogunk. De utána pedig a fény, közös fényképezésre sor kerül. Köszönöm szépen, holnap találkozunk, most pedig a koordinátorok ülésére kerül sor.